arról nem is szeretnék szólni, hogy mit jelentene a likviditás hiánya, hogy hogyan tud reagálni az Európai Unió. Biztos, hogy lesznek sürgősségi esetek és humanitárius válságok 2013-ban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy azzal kezdem, hogy a 2013-as prioritásokat 2012-es elgondolkodással indítsam, mert a 2012 egyértelműen kihat arra, hogy mi lesz a jövő évben. 2013-ban 2012-ben számos kérdéssel kellett foglalkoznunk, először is a Szahelövezet válságai, amit a szárazság okozott, majd pedig ezt követően a líbiai helyzetnek a továbbgyűrűzése kihatása Malira és Mali északi részére, és Mali pedig az egész térségre kihat. Mobilizáltuk már egy korai szakaszban mindazt, amit lehetett a szárazság ellen, és Pibanks biztossal együtt több mint 300 millió eurót folyosítottunk már a korai időszakban megelőzésként. Felhívtuk a figyelmet a Sahel övezeti válságra, és egyben fel is készítettük a humanitárius közösséget, hogy megfelelően és időben tudjanak reagálni, hogy a szenvedéseket csökkentsük és az életeket megmentsük. Ennek az eredménye az az, hogy tulajdonképpen elébe mentünk a katasztrófának. Emlékszem egy BBC tudósító, amikor februárban Csátban és Nigériában jártam, kérdezte, hogy hogyan fognak engem biztosítani arra, hogy hat hónap múlva nem leszek még mindig itt, hogy éhező gyerekeket filmezzek. És akkor én azt mondtam, azzal, hogy már ma lépünk, már ma felhívjuk a figyelmet, még mielőtt a gyerekek elkezdenének éhen halni. Tehát elébe mentünk a válságnak, gyenge, gyenge helyzetben lévő lakosságokat segítettünk, és nagyon sokat tettünk annak érdekében is, hogy foglalkozunk az észak-mali konfliktussal. Burkinában és Maliban jártam körülbelül három héttel ezelőtt, és elmondhatom, hogy az északi rész sajnálatos módon a rosszból egyre inkább megy a rosszabb helyzet felé, és a szélsőségesek nyernek teret, és a maliakat egyszerűen kikényszerítik a városokból, nem csak, hogy a hadsereggel küzdenek, hanem az összes egyéb mali csoporttal is harcolnak, és minél inkább a nemzetközi közösség inaktív, annál súlyosabbá válik a probléma. Marinál minden megvan ahhoz, hogy egy újabb Szomália legyen belőle. Megerősítettük, megkétszereztük a Malinak nyújtott segítségünket, de arra ösztönöznek bennünket, hogy a humanitárius szervezetek képesek éjszakon helytállni. Azt mondták, hogy nehéz, de lehetséges. Ez több év humanitárius munkájának az eredménye, mert a közösségekben kialakították a bizalmat. A második dolog, hogy de ez mindenképpen jövő évben prioritás lesz. A második dolog Szíria kérdése. Szíria nyár óta nagyon veszélyes útra ment, lépett. Assad úgy döntött, hogy a saját népét, embereit löveti, és ennek a következményei Szíriában és a szomszédos országokban is. Tegnap este jöttem haza, Jordániában, Libanonban töltöttem négy napot menekült családokkal, nagyon egyértelmű, hogy ami Szíriában történik, a harcok fokozódnak, és politikai szövetségek a kialakulóban magasabb szinten. De ez nem jelenik meg katonai szövetségben az országon belül. Ez azt jelenti, hogy a humanitárius segítséget is egyre nehezebb eljutatni az emberekhez. Nagy, több a harc, több a pusztítás, és az ország a gazdasági összeomláshoz is egyre közelebb van. Már 25-ször annyiba kerül a kenyér, mint került korábban, az üzemanyag pedig 40-szer vagy 50-szer annyi, mint korábban volt. És e, a humanitárius segítők is nagyon nehezen tudnak hozzájutni. Kevesebb a nemzetközi személyzet, nem azért, mert a szíriaiak nem adnának vízumot, hanem azért, mert sokkal nehezebb ott dolgozni. Ennek az eredménye több szenvedés Szíriában, az emberek jobban igyekeznek a szomszédos országokba átjutni, ezt láttam Libanonban, Jordániában, Jordániában éppen tegnap 1300 ember átment, szemben a korábbi időszakokban 3-400 volt, tehát nagyon megugrott a menekülők száma. Ezt is nagyon fontos látni, hogy a palesztinok, akik eh, két-három hónappal ezelőttig eh, megkímélték őket, eh, benne voltak és ez a palesztinokat megmozgatta. Libanonban és Jordániában rendkívül veszélyes a helyzet, nagyon kényes az egyensúly. Az én következtetésem, hogy mindenképpen proaktív módon kell fellépnünk, itt az idő, hogy jelentős segítséget keresünk. Az a benyomásom Libanon és Jordániát meglátogatva, hogy amikor mi beléptünk, 400 millió eurót adtunk, 120 a bizottság humanitárius költségvetéséből és más eszközökből a többét, illetve a tagállami befizetésekből. De ez a pénz nem igazán nyújt koordinált segítséget. A humanitárius szerveztek azt mondják, hogy jó, a pénz megérkezik, de nem előre tervezhetően. Mondom Zsoli asszonynak, ott voltam a regisztrációs központban, Jordániában, és egy család jött oda, ugye sorba kellett állni, hogy kapjanak egy ö, számot, ami lehetővé teszi, hogy majd regisztráljanak, és akkor ott mehetnek majd interjúra, és hat hónap a várakozási időszak ahhoz, hogy regisztrálják őket, majd ö, július végén vagy ö, augusztus elején jöttek nem vagyunk gyakorlatilag felkészülve egy óriási menekült áradatra, ha ez bekövetkezik, fel kell készülnünk. A harmadik dolog a TRC válság. Ez is egy példa arra, hogy majd később fog, fogunk még ezzel foglalkozni. Tehát a kongói köztársaság Demokratikus Köztársaságban is világos volt, hogy a választások után az ország destabilizálódott, most ugye Goma mellett, ellen több százezren mozognak folyamatosan. Most amit sikerült elérnünk a Kongói Demokratikus Köztársaságban, hogy nem romlott tovább a helyzet, és valamennyire a helikopter kapacitásokat megnöveltük, és ez alapvetően fontos volt, amikor humanitárius dolgozókat kellett kimenekíteni, illetve az őket segítőket, és elvinni távolabbi területre. Nagyon sokat nem tudják, Mugabe doktort elvittük a Panzi kórházba egy a humanitárius segítségnek egy hőse, őt személy szerint a családját is meg, megkerestük, és megint láttuk, válság lesz biztosan 2013-ban is, és ez mutatja azt, hogy mennyire kritikus a helyzet, és hogy mennyire fontos, hogy gyorsan, hirtelen reagálni tudjunk. Ez átvisz a 2013-as prioritásokra. Operatív tekintetben körülbelül 10 nappal ezelőtt nyújtottuk be a prioritásainkat az évre vonatkozóan. van ország van, ahol előre látható, hogy humanitárius segítségre szükség lesz. És Szíria, Szudán, Dél-Szudán, Szahelövezet, Afrika szarva, Szomália és Pakisztán szerepelnek az elsők között, és emellett még egyéb területek nagyon fontos, hogy mint mindig 15%-át az úgynevezett 10 el, úgynevezett elfeledett válságra koncentráljuk. Az Európai Unió a legnagyobb adományozó ezekre a nagy válságokra, amik sosem voltak benne, mint például a kolumbiai konfliktusok áldozatai. Tehát továbbra is támogatni kívánjuk őket. Jogalkotási és politikai prioritásokat képeznek ezek. Engedjék meg, hogy elgondolkodjak még valamin, amiben önök nagyon sok segítséget nyújtottak, ez az új élelmiszer segítségi megállapodás. Hála a parlament segítségének az Európai Unió alapítója egy olyan egyezménynek, amely ö, ö, ...2013. január 1-én fog hatályba lépni. Továbbra is küzdünk azért, hogy megnöveljük a lehetőségeinket, nem fejeztük be a rossz, az alultápláltság, az éhezés elleni harcot, és Pibánk biztosan együtt egy táplálkozási közleményt is ki fogjunk adni. Ez az, ami mutatja, hogy hogyan kapcsoljuk össze a prioritásokat a további teendőkkel egyik évről a másikra. Ami a 2013-as világprogram fő kulcselemeit illeti. Legutóbb, amikor itt jártam, akkor beszéltünk a humanitárius segítségnyújtási szabályokról, rendelkezésekről. Akkor azt mondtam, hogy nem látunk azonnali szükségességet arra, hogy a rendeletet felülvizsgáljuk, azonban azt látjuk, hogy meg kell erősíteni a rendeletet, és hatékonyabbá kell tenni. És lényegében ez az, amit tettünk, és ez volt a konzerválási eljárás során. Tehát megvizsgáltuk, hogy hogyan lehetne a humanitárius segítségnyújtási képességeinket fokozni egy olyan időszakban, amikor az igények emelkednek, és a források nem követik ezt a növekedést. A továbbiakban is oda fogunk figyelni a nemzetközi humanitárius szabályokra, amikor a világ egy kicsit visszafelé lép az aszimmetrikus konfliktusok hatására. Ehhez arra van szükségünk, és már elkezdtük az online konzultációt a hogy a céloknak jobban megfeleljen a humanitárius segítségnyújtásunk. Ez egy olyan konzultáció, ami egészen 2015, március 15-ig fog folyni egy dokumentumban, és ez majd a kommunikáció közlemény formájában fog megjelenni. Ez az, ami segíteni fog bennünket abban, hogy hatékonyabbak tudjunk lenni a humanitárius tevékenységek során. Másodszorban ezzel szorosan összefügg a konszenzus és az akcióterv kérdésével. Nagyon egyszerűen csak annyit mondanék, hogy az összes olyan ö, válság, amit eddig átéltünk, mind azt erősítették, hogy mennyire fontos a konszenzus a humanitárius segítségnyújtás tekintetében a semlegesség, részrehajlás nélküliség és a humanitárius dolgozók függetlensége. Ez az, ami lehetővé teszi, hogy elérjék észak a Demokratikus Kongói Köztársaságig, Szíriáig mindenkit, akinek szüksége van rá és ez az, amit remélem, hogy meg fogunk erősíteni nagyon határozott módon. Megvan az akciótervünk, amelyik 2013 második felében lejár, és nyilvánvalóan egy akciótervet kell majd kidolgoznunk, ami folytatása lesz a jelenleginek. Harmadsorban meg szeretném említeni az Unió humanitárius önkénteseit, és itt azért nézek Strifler asszonyra, mert ő az, aki ezt ismeri, és ő segített abban, hogy ez egy megfelelő jogszabály legyen. 2013-2012-ben dolgoztunk a jogszabályon, 2013-ban pedig szeretnénk látni, hogy a Lisszaboni szerződés cikke valósággá váljon, segítsen Európának abban, hogy jelen legyen, láthatóbb legyen a humanitárius területen felvétel, képzés és megfelelő felvonultatása az önkénteseknek megfelelő költségvetéssel. A következő a polgári védelmi jogszabály. Nagyon jól előre léptünk 2012-ben ebben. Megint csak 2013 lesz a kritikus év. A köszönöm a DEVE szakbizottság kötelezettségvállalását, ennek van egy külső dimenziója, mert a polgári védelmi kapacitások azok az Unióban egyre fontosabbak, különösen a természeti katasztrófák esetén, tengeren túl is, a polgári védelmi mechanizmust azért mozgosítottuk több alkalommal is, mert az unión kívüli területeken volt szükség segítségnyújtásra. Engedjék meg, hogy most akkor rátérjek arra a munkára, amit végzünk Tehát a Szahelövezetben és Afrika szarvában, Vagaduguban két héttel ezelőtt elindítottuk a Szahel programot, és egy olyan program megy, amelyik már működőképes, tehát pontosan meg kell mutatnunk, hogy mit is jelent ez a programunk, hogy az ellenálló képességet segítsük. És végül, de nyilvánvalóan nem utolsó sorban az átfogó megközelítés. A bizottság és a főképviselő nek a, van szerepük az átfogó megközelítésben az Európai Unión kívüli területeken együttműködünk, természetesen fontos, hogy hatékonyan lássuk az uniót, a polgári lakosság védelmét. Tehát, hogyha ezt sikeresen végezzük, akkor ez segít, kevesebben fognak szenvedni. Meg tudjuk osztani ezt a felelősséget. Jelen vagyunk, de ahhoz, hogy védjük a függetlenségét, a semlegességét a humanitárius dolgozóknak, ezért úgy kell megőriznünk a humanitárius segítséget, ahogy eddig is. És akkor kell ö, nyújtani, amikor erre szükség van. Remélem, hogy ez majd így is lesz. És végezetül hagyd zárjam az a költségvetési kérdésekkel a kérdéseket. Nagyon fontos szakaszban vannak az MFF tárgyalások. Két dologra szeretném felhívni a figyelmét ennek a szakbizottságnak. Először is van egy javaslatunk a költségvetésre, ami egy nagyon óvatos megközelítés. Egy nagyon csekély növekedést kértünk a bázishoz képest, 8,9% lenne ez a növekedés. Ez szemben a 25%-kal, amit a négyes fejezetben címszó alatt javasoltunk. Ugyanakkor nagyobb növekedést kértünk a vésztartalékokra, mert valójában voltak olyan évek, amikor nem volt szükség a ö, vésztartalékok felhasználására. Ezek jó évek voltak. Azt szeretnénk, tehát ez a két pont, egyrészt kérünk egy 8,9%-os növelést, egy nagyon egyszerű az üzenet. Ha csökkentések vannak, akkor nagyon remélem, hogy amennyire lehet, a világban elfoglalt helyünket nem fogja ez alásni. Nagyon egyszerű gazdasági logika mindez de a DEVE és a parlament számára nagyon fontos, hogy a vésztartalékokat mindenképpen ö, védelmezzük meg. Javasoltunk egy összeget, ezt ö, lecsökkentették. Most ez azt jelenti, hogy költségvetési tekintetben óriási a különbség azok számára, akiket segítünk a legnehezebb pillanatokban. A humanitárius segítség az 0,62%-ot tesz ki az egész közösségi költségvetésből, de ezzel az országgal több mint 150 millió embernek segítünk, amikor szükség van rá. És ezek számára ez a legfontosabb, amit Európa tesz. Ezért remélem, hogy mellettünk lesznek, nem álmodozunk egy költségvetésről, hanem arról beszélünk, ami szerintünk minimálisan szükséges, és rugalmasságot kérünk, akkor, hogyha ez szükség, ha erre szükség lesz, és remélem, hogy ebben tudnak minket védelmezni. Madame Stifler, vous avez la parole. Stifler asszonynak adom meg a szót. Madame la Présidente. Merci, Madame... Euh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony, hogy ennyire részletesen megtartotta ezt a bemutatót. Örülök, hogy ismét eljött a szakbizottságunkba. Múlt héten Strasbourgban is találkoztunk, nagyon konstruktív eszmecserét folytattunk. Először is szeretnék néhány megjegyzést tenni. A Gardini jelentés a polgári védelmi mechanizmusra vonatkozó jelentést az ENVI szakbizottság elfogadta, a DEVE szakbizottság részt vett ebben a munkában, és sajnálatosnak tartom, hogy az én módosító javaslatomat, két nagyon fontos javaslatomat az ENVI elutasította. Ami a megelőzésre és az országok felkészítésére vonatkozó eszközöket illeti a fejlődő és a legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatban volt az első módosítom, a második pedig az, hogy a hármas fejezet biztonság és polgárság keretéből 50% jöjjön a költségvetésbe, a másik 50% pedig a négyes fejezetből Európa világban. Nos, ehhez képest 70 30%-os megosztásban szavazta meg a szakbizottság ezt a százalékot. Nos, a polgári védelem ö, nagy része az Európai Unión kívüli területeken, alapvetően a fejlődő országokban került bevetésre, ami a 2014-2020-as programozást illeti, ezt a valóságot kell, hogy tükrözze. Tehát azért szeretném most elmondani, hogy a plenárison ismét benyújtom majd ezen módosítóimat, és kérem, hogy támogassanak ebben. Ami pedig az Európai Önkéntes Humanitárius Egység létrehozását illeti. A valódi humanitárius szükségletekre kell, hogy reagáljanak ezek az eszközök, és a helyi kapacitást is be kell vonni. Egyre nehezebb a humanitárius helyzet, és költségvetési megszorítások vannak folyamatban, ezért rendkívül fontos, hogy ezen önkéntes hattes hatékonyan kiegészítse a már meglévő eszközöket. Ezen hadtestnek humanitárius eszköznek kell maradnia, és erre odafigyelek a 2013-as trialógus üléseken is. Biztos asszony, 2012 a figyelemfelkeltés éve volt arról, hogy milyen fontos a kapcsolat a sürgősségi helyzetek, a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás között. Biztos asszony, 2013-ban hogyan látja ezt a helyzetet, hogyan fog alakulni? Arra is gondolok, hogy az önkéntes hatásnak milyen szerepe lesz ebben. Az Agir Sahel kezdeményezést 2012-ben indította útjára az EU, ön nemrég Vagadugban járt. Ez a kezdeményezés jól működik-e, és már most felmérhetjük-e ennek legalábbis részlegesen a hatásait? 2013-ban a 2014-2020-as pénzügyi programozási időszakkal kapcsolatban nagyon fontos lesz ez az év. A 2013-as költségvetésben a kifizetési előirányzatok csökkennek, ami a sürgősségi tartalékot illeti. Hogyan gondolja, hogy ezt a helyzetet kezelni tudja, hiszen ezt én elég problémásnak látom. Elnök, köszönöm. Kottes Lestra úrnak adjuk meg a szót. Pardon? Les, les dernières megismétlem, tehát a 2013-as költségvetéssel kapcsolatban figyelembe véve, hogy csökken a költségvetés, hogyan ö, próbálják ezt kezelni. Cortés László adjuk meg a szót. Bueno, señora Georgieva, es un placer tenerla en esta, en esta comisión nuevamente. Igen, Először is nagyon örülök, biztos asszony, hogy eljött hozzánk ide a szakbizottságunkban, és egyre több dolog történik, és egyébként ön már szinte reagál a mi kérdéseinkre egy előre. Tehát szeretnék azért mégis néhány kérdést feltenni. Néhány tagállamban eléggé nehéz helyzet alakult ki, komoly megszorításunkat látunk, és ez a humanitárius segítséget is érinti, ami több ezer embert érint. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, amit eddig sikerült elérnünk a Fejlesztési Bizottságunkban, például Pakisztán, Kenya, Etiópia kapcsán, hiszen az Európai Unió nagy segítséget nyújtott ezeken a területeken, és gyakorlatilag mi vagyunk az egyetlenek, aki gyakorlatilag egyetlen referencia, amit ezeken a területeken nyújtunk, és ez a 0,7 százalék, amit mi a humanitárius segítségre kérünk, hát ez azért nagyon jó lenne ezekre a célokra. Vannak azonban delegációk az élelmiszer segély delegációban, aminek egyébként a a megtiszteltetésért, hogy én vezethettem, Koszin úr társaságában, és mi ketten egyébként az ügyben gyakran beszélünk, és megbeszéljük, hogy milyen munkát sikerül teljesíteni a humanitárius segélyek terén. És gyakorlatilag a, elkezdenek a, ezek az országok velünk a donorokkal is dolgozni, és reméljük, hogy ez így is marad. Kérdezném, hogy ezekben a viszonyokban milyen szerepet játszhatunk, illetve játszunk jelen pillanatban, és a humanitárius segélyek terén világszerte összehasonlításban milyen szerepet játszunk jelen pillanatban. És még egy mondatot engedjenek meg, hogy semmi kétség azt illetően, hogy a mi szakbizottságunk igyekezni fog mindent megtenni és elérni, annak érdekében, hogy a humanitárius segélyeket meg tudjuk finanszírozni, hiszen ez a munka, ez egy nagyon fontos munka több ezer ember számára a világon, mindig a legszegényebbeket érinti. Parancsoljon, Bérendul következik. Bermán úr. Köszönöm, elnök asszony. Egyértelmű és lenyűgözően tiszta módon mutatta be a programját a bizottság. Nagyon szerencsésnek tartjuk a szakbizottságunkat, hogy ön az illetékes biztos, ahol is az ön meggyőződését és tisztánlátását megosztja velünk. Ez rendkívül fontos, különösen a humanitárius segítségnyújtás területén. Úgyhogy mindenképpen a karácsonyi szünet előtt szeretnék, szeretném elmondani, hogy mennyire nagyra értékeljük az ő munkáját. Nos, lenne egy kívánságom is, hogy így fogalmazzak. Remélem, hogy az ön munkáját nem gátolja, hanem konstruktívan megerősíti az egyre jobb együttműködés a külszolgálat és az ön szolgálata között. Remélem, hogy idővel a külszolgálat saját szerepét megtalálja majd a tanács és a bizottság között, és hogy a lehető legjobb együttműködési módokat megtaláljuk, hiszen mi az Európai Unió vagyunk, egy egység. Az Egyesült Államokban egy, bo- bocsánat, <laughs> az ENSZ-ből csak egy van, és mindenki együttműködik. Az Európai Unión belül több egység is létezik, és hát lehet, hogy erőn is tudna reagálni. Híreket hallunk arról, hogy a DEFCO és a közszolgálat közötti együttműködés olyan, hogy szeretnénk, hogyha javulna a helyzet, és remélem, hogy az ön szolgálatának is előnyös lesz ez a változás. Egy kérdésem lenne. Talán, hogyha kicsit tudna pontosítani arra vonatkozóan, hogy milyen aggályai és fellépései vannak Észak-Maliban kicsit többet szeretnék erről hallani. Elnézést, el kell mennem egy másik ülésre, de valaki mindenképp feljegyzi majd az ön válaszait. Köszönöm szépen. Euh, merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen. Fiszesz úrnak adom meg a szót. Gracias, presidenta. También quiero... Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is csatlakoznék a szerencse kívánatokhoz a biztos asszony felé, hiszen többen gratuláltak ezért a kiváló munkáért. És én is szeretnék a Malival kapcsolatos kérdéshez csatlakozni, ugyanis azt gondolom, hogy ez a be, előre bejelentett halál krónikája gyakorlatilag Kadhafival kapcsolatban, tehát a felfegyverzett tuaregek az eh, eredet országokban, és eh, ezzel kapcsolatban eh, François Conszé és mi találkoztunk az MLA képviselőivel, akik a visszafogottabb tuaregekhez tartoznak, és nekem az a meggyőződésem született, hogy ők ott készek lennének valamiféle megállapodást kötni a déliekkel. Természetesen akkor, hogyha az autonómia tiszteletben tartásra kerül, és nekem az volt a benyomásom, hogy ez jobb lenne, mint egy háború, és a háborús uh, harsonákat már lehet hallani ott, és azért ez valóban egy nagyon humanitárius nagy katasztrófához vezethetne, ott háború tör ki, törne ki, és érdekelne az ön véleménye. És a Szaharával kapcsolatos kérdésem is van, tehát a Nyugat-Szaharával kapcsolatban a spanyol kormány az ebbe a régióba irányuló segélyét nagymértékben mm, mm, csökkentette, és gyakorlatilag nem csak ebben részbe irányuló segélyeket, más területekre irányuló segélyeket is, de érdekelne, hogy mi a véleménye, hogy ez nem vezete majd esetleg akár betegségek kitöréséhez és problémákhoz. És érdekelne, hogy mi a véleménye erről. Parancsoljon! Uh, I will start with the uh, Mali issue because Mr. Köszönöm, elnök asszony. Megértem, hogy Bergman kollégának el kellett mennie. Ami a mali helyzetet illeti humanitárius szempontból, hát nagyon nehéz ez a helyzet. Szomália után ez a második ország, ami a öt évnél fiatalabb gyermekek halálozási arányát illeti. Szomália után a második legrosszabb itt a helyzet. Tehát északon több mint 400 ezer ember menekült a szomszédos országokba, 200 ezer a szomszédos országokba, 200 ezer pedig Malin belül más területekre. Mi nem mentünk el Észak-Maliba, de az észak-mali menekültekkel egy észak-burkinai táborban találkoztam. Nos, tőlük azt hallhatjuk, hogy a legszörnyűbb fejlemény az, hogy a szélsőségesek veszik át a hatalmat sária törvényt alkalmaznak a legszörnyebb módon. A menekültek elmesélték nekünk, hogy valaki, aki dohányzott, annak a kezét levágták, majd megfőzték és visszavarták, és közben az egész falunak ezt néznie kellett. Ez csak a csúcsa egy iszonyatos jéghegynek. Az aggaszt minket, hogy A mali kormány teljes káoszban van, tényleg szükségük van a nemzetközi támogatásra, és már most a nemzetközi vállalásokra, kötelezettségvállalásokra. Rendkívül nagy szükségük van erre. Találkoztam az ügyvezető miniszterelnökkel és elnökkel, a humanitárius miniszterrel is, és hát egyetemű, hogy nincsen kommunikáció az ügyvezető elnök és az ügyvezető miniszterelnök között. Különböző módon akarják a válságot megoldani. Az elnök egy nemzetgyűlésről beszél, a miniszterelnök csak a parlamentnek akar szerepet adni. A miniszterelnök, akit két nappal később túlszulájtettek, nos, ez is mutatja, hogy mennyire szörnyű a politikai helyzet és a politikai körülmények. És valóban segítséget kér tőlünk. Mi az ő prioritása? Önök szerint mi lenne az ő prioritás egy olyan országban, ahol az országnak több mint a fele konfliktusban van, és egyébként pedig Szomália után pedig a gyermekek halálozása arányában és alultápláltságával kapcsolatban a legrosszabb helyzet. Hát nem fogják kitalálni, azt kérte, hogy legyen érintő képernyős szavazórendszer Maliban. Ez az ő prioritása. Erre én azt mondtam, hogy miniszterelnök nem akarok az ördög ügyvédje lenni, de hát nem gondolja, hogy egy kicsit korai ezt kérni az önök ígéreteit figyelembe véve? És látván, hogy az összes kormányépületet felújították, és foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Tehát az elnök el fog jönni egyébként Brüsszelbe, és azon küzdenek, hogy valami kiutat találjanak. Hát nézzük meg a mali hadsereget. A mali hadsereg egy része erős, pont ez az erős része az, ami csak problémát okoz. A többi része pedig nagyon gyenge. Láttuk, hogy az elnököt a hadsereg hogyan őrzi, hát úgy, hogy ülnek a gyepen, és jól érzik magukat. Tehát rendkívül aggasztó számomra az a kép, amit ott kaptam Malival kapcsolatban. Ami az MNLA csapatait illeti, valóban készen állnak arra, hogy tárgyaljanak. Miért? Azért, mert a szélsőségesek erre késztetik őket. Nos, gyorsan meg kell kezdeni a tárgyalásokat, és a régióban mindenkinek az a benyomása, és én nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem, de mindenki egyetértene azzal, hogy végül is katonai beavatkozásra szükség lesz azért, hogy azokkal ö, harcoljanak, akivel nem lehet tárgyalni. Baku Haram ott van Maliban, és velük nem lehet tárgyalni hogyha ha katonai beavatkozásra sor kerül, akkor a malii hadsereget meg kell erősíteni, kapacitást kell a kezükbe adni gyorsan. És utána ennek lesz humanitárius ára. Ezt tudjuk, hogyha valahol harc van, akkor a szegényeket ez mindig érinti. Mindenki, akivel a Burkinában beszéltem, a tuaregek Burkinában, a menekültek azt mondták, hogy mi egy malit akarunk, nem akarjuk, hogy feloszolhasson az ország. Tehát ők egy malit akarnak. Azt akarják, hogy egységes maradjon az ország. Ha megengedik, akkor most visszatérnék a sor elejére és Stifler asszony kérdéseire. Két dolgot szeretnék kiemelni. Ami a segítségnyújtást és a és a segítséget, támogatást illeti, nagyon fontos, hogy az ellenálló képességet megerősítsük az Azsírrel és a Serrel kapcsolatban két másik országot azonosítottunk be, ahol a programokat tényleg sikerül jól e, csoportosítani. Az egyik Haiti, január 12-én lesz a harmadik évfordulója a földrengésnek. Elmegyek oda Swing nagykövet úrral, aki a migrációs szervezetet képviseli, tehát azok, akik sokáig táborokban éltek, azt akarjuk elérni, hogy most állandóbb eh, helyekre kerüljenek. Azaz eh, elindult az átmenet a sürgősségi segítségtől a rehabilitáció felé. Pibax biztos úr segítség is rendkívül fontos, hiszen 50 milliót adtak a lakhatásra, és lehetővé tették, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön. Elefántcsontparton pedig Côte d'Ivoire, hogyha francia akarjuk mondani. Szintén nagyon jó az előrelépés Pibax biztos úrral közösen ezt az átmeneti programot, partnerséget, átmeneti partnerséget alakítjuk ki a humanitárius segítségnyújtás területén. De Strifler asszony igaza van. Azsír Sahel lesz az, ahol vezető szerepünk van, ahol tesztelik, hogy mennyire vagyunk képesek arra, hogy ezt elérjük. Amit eddig tettünk, nos, nagyon jó lentről felfele építkező programot sikerült kialakítani Burkinában, Nigerben, Maliban természetesen nem sokat tudunk tenni. De még mindig nagyon sok a munka, hiszen mind humanitárius, mind fejlesztési területen változik az emberek hozzáállása. Burkában ellátogattam egy projektre, ahol az ellenálló képességgel foglalkozunk, ahol fenntartható megoldásokat alakítunk ki az alultápláltság elleni küzdelemre úgy, hogy lehetővé tesszük az öt évnél gyere, fiatalabb gyerekek számára, hogy orvosi ellátásban részesüljenek. És rendkívül nagy hatása volt ennek, lenyűgöző hatása. Hogyha megnézzük, hogy hogyha nem kell az öt évnél ö, ö, fiatalabb gyerekek számára az orvosi látogatásnál semmit sem fizetni ezért, akkor azt látjuk, hogy rendkívüli módon lecsökken az ilyenkorú gyermekek halálozási aránya. Tehát, hogyha időben elvisznek egy gyereket az orvoshoz, az a későbbi kezeléssel kapcsolatban óriási megtakarítást jelent de az egész egészségügyi rendszert meg kell reformálni ahhoz, hogy egyre nagy hatást tudjunk elérni máshol. A kollégákkal foglalkozunk ezzel, de persze rendkívül sok még a munka, és oda kell figyelnünk erre. Ami pedig a 2013-as költségvetést illeti, hogyha a javasolt költségvetést fogadnak, fogadják el, akkor 250 lesz elérhető a sürgősségi tartalékra, és én nagyon őszinte leszek a szakbizottsággal. Már az év elején nagyon korán ki fog derülni, hogy hozzá kell nyúlni ehhez a tartalékhoz. Szíriában kritikus a helyzet, elő kell állítani élelmiszert, orvosi ellátmányokat, a védelmi kapacitást mobilizálni kell, a gyerekekkel kell foglalkozni. Tehát már most ez túlmegy azon, mint ami a mostani kapacitásunk. Úgyhogy 2013 ezzel áttérhetek Cortes Lastra úr utolsó megjegyzéséhez, miszerint a tagállamokban is egyre kisebb a költségvetés, és ez mit is jelent. Nos, mostanáig 2012-ig ez nem volt így. A tagállamok fenntartották a humanitárius költségvetésüket azon a szinten, mint korábban. Most viszont egyre csökkentik, és drámaian csökkentik. Belgium 70 kal csökkenti. Spanyolországban is így van ez, Hollandiában is, Hollandiában. Mindig úgy gondoltuk, hogy Hollandia a világ többi része felé mindig felelősen jár el. Igen, de azt mondták, hogy hát a mostani költségvetési helyzetben nem tudják ezt megtenni. Rendkívül jó a miniszterük, de ez még nem elég ahhoz, hogy változtasson ezen a dolgon. Tehát ez egy nagyon komoly probléma. A tagállamok, hogyha nincsen pénzük, akkor kihez fordulnak? A bizottsághoz. Engem hívnak fel. Krisztalina, valamit tudsz többet tenni? De hát ugyanazok a tagállamok pedig a, költségvetés, a bizottság költségvetését csökkenteni akarják. Úgyhogy ez a kettős eljárás, ez, ez szörnyű következményekkel fog járni, hogyha ez bekövetkezik. A saját tagállam, tagállamainkban nagyon sokat kell tenni. Az én országom nem egy nagyon fontos szereplő, de Bulgária növelte a humanitárius költségvetését. De minden tagállamban ezt el kell érni azért, hogy elérjük, elismerjük, hogy rendkívül sokba kerülne a világban betöltött szerepünk szempontjából. És senki sem áll készen arra, hogy a feltörekvő ö, szponzorok még akkor is, hogyha költenek erre pénzt, nem lehet rájuk számítani, mert hosszú távon nem tudjuk, hogy hova ö, mennek, merre lépnek. Úgyhogy nekünk fel kell ismernünk, hogy ha mi visszalépünk, akkor a világban egy vákum fog keletkezni ott, ahol éppen, hogy növekedni kellene, és ez rendkívül káros lesz, káros lesz a mi saját érdekeink, biztonsági helyzetünk szempontjából is. Ami pedig a római ügynökségeket illeti, a Pibax biztos úrral közösen aláírtunk egy megállapodást, hogy a római ügynökségekkel koordináltan működjünk együtt. Nagyra értékelem ezen ügynökségek munkáját, csak az alultápláltság elleni küzdelmünkben és az ellenálló képesség növelésében is hiszen így tudjuk csökkenteni azt, hogy a jövőben az emberek szenvedésén tudjunk csökkenteni. Rendkívül jók a kapcsolatok, és ezek nagyon fontosak a humanitárius segítségnyújtás szempontjából. A World Food Program a legnagyobb végrehajtó partnerünk, az FAO pedig egyre inkább rendkívül fontos partnerünk olyan országokban, ahol visszatérő az asszály és az áradás problémája, és ami így tehát megnehezíti az, megnehezíti az ottani emberek életét. Nos, szeretnék ezen kívül köszönetet mondani azoknak, akik támogattak minket. Az ECO munkatársainak szeretnék köszönetet mondani, a főgazgatója itt van, ezért szeretném ezt elmondani. De mindenkinek, aki Brüsszelben támogat minket, rendkívül sokat dolgoznak válság idején, éjt éve ezek az emberek, és a saját életüket veszélyeztetik, úgyhogy mindenképpen köszönet ezért a munkáért mindenkinek. Monsieur Newton Dunn, vous avez la parole. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy Newton Down úr kapja meg a szót. Amíg a szahara kérdése, jaj, jaj, jaj, elnézést, mondja George asszony, az azért volt, mert ugye visszaugrottam a kérdések elejére. Igen, nagyon világos, hogy amikor a tagállamok költségvetését csökken, és, is csökkentések vannak, akkor a, mi a finanszírozásunkat az előző évi szinten tartjuk. Nagyon, két, nagyon kevés olyan adományozó volt, akik előre látható. Tehát szeretnénk, hogyha kompenzálni tudnánk azt, amit a tagállamok nem fizetnek de el sem tudják képzelni, hogy mennyien jönnek és mondják nekem, hogy biztos az, hogy itt többet kell tenni, ott többet kell tenni, de a, a költségkeret az annyi, amennyi. Tehát mindazt, amit lehet tenni parlamentként, az tehetik, hogy a rugalmasságot őrizzék meg, hogy védelmezzék meg a vésztartalékot ez a legnagyobb szolgálat, amit önök tudnak tenni azoknak, akiket segíteni igyekszünk. Mert átelkerültek az összegek a négyes címsz alá, és teljesen abszurd helyzet alakult ki. Tehát kikerült a költségvetésből. Ugyanakkor a vésztartalék, a szolidaritás a legszeg legszégeve, az benne maradt. De hát végül is ez egy de facto ö, csökkentés, és ezt kellett, ezt onnan ki kell venni. Tehát most a parlamentre hárul az, hogy állítsuk vissza a helyzetet. Óvatosan tervezünk, tehát nem azt kérjük, hogy nem vennénk figyelembe azt, hogy az európaiaknak is nehéz helyzetük van. Newton Down úr következik. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, biztos asszony, megérkezett a látogatom, de addig az asszisztensem most foglalkozik vele, hogy ön válaszát meg tudjam hallgatni. Nagyon köszönöm, amit eh, ön végez. Tud-e valamit mondani a világ egyéb részeiről? Például Kína is eh, kezd -e besegíteni ebbe, az USA többet tesz-e? Tehát engem az egész átfogó kép érdekelne. Válasz? illetve elnézést, az elnök azt mondja, mondja, több kérdést veszünk is utána lesz. Mitchell úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a biztos asszonynak a tájékoztatóért. Az elmúlt 40 évben foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, és akkor az ír szenátussal is beszéltem, akkor volt alkalom, hogy beszéljek a fejlődő Fejlesztési Bizottságról, és szerintem rendkívül fontos, hogyha meg akarjuk őrizni a költségvetésünket, akkor ezt a nemzeti parlamenti képviselőinknek is el kell mondani, hogy mit teszünk, és otthon is el kell mondani az embereknek, hogy mit végzünk. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy csak pocsékoljuk a pénzt, nem, úgysem érünk el semmit. Tehát ez nagyon fontos lenne. A második dolog, többen foglalkoztak a költségvetési kérdésekkel. Fontos, hogy eh, folyamatosan kapcsolatban legyünk. Nem tudom, hogy van-e előrejelzése arra vonatkozóan, hogy eh, van-e valamilyen emelő, emelő hatása. Eh, Schulz elnök úr is úgy szólt erről, hogy jó lenne ami az úgynevezett resilience-t illeti, az ellenálló képesség fokozását a természeti csapások esetében például, hogy lehet-e többet fordítani a ez nagyjából ugyanaz az a resilience, de mégsem egészen ugyanaz, akkor tulajdonképpen meg lehetne előzni haláleseteket, szenvedéseket, és a későbbiekben kevesebb humanitárius segítségre lenne szükség. Hogyan egyeztetik össze, hogyan egyeztetnek például az ensz és másokkal a kockázatcsökkentés vonatkozásában? A bizottságnak a koordinációs jelentését is néztük, és 6 milliárd kell a különböző politikáknak a végrehajtására, és egészen 30 milliárdig mehet fel ez az összeg, legalábbis ezeket a számokat hozta a bizottság. Szíriai menekültek számára, és ugye megadta a számokat, hogy ebből mennyi volt az Európai Unió segítség, nagyjából a fele, vagy valami ilyesmi. Milyen koordináció van a humanitárius segély körülmények között. Ugye nem lehet csak azt mondani, hogy majd építünk tűzoltóságot, addig is kell a tüzet oltani, de a tagállamokkal, NGO-kkal milyen struktúrák vannak, hogy megfelelő legyen a koordináció? Köszönöm. Gőrenc úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszöntet mondani Georgieva asszonynak. Mindig nagyon lenyűgöző. Én két dolgot szeretnék felvetni. Az első, azt a magatartást, ami eléggé cinikusnak neveznék a tagállamok részéről készülnek az évvégi záró beszédekre, ahol majd a jobb világot jelentik be, de a gyakorlati szempontból tulajdonképpen semmi nem történik. Az Európai Parlamentben folyamatosan intézzük a felhívásokat a kormányok irányába, hogy felelősségüket vállalják, és nem történik semmi. Az az érzésem, hogy a kormányok eldöntötték, hogy ők beszélnek, és majd mi is beszélünk, és majd csak elfáradunk. Ezen el kellene gondolkodnunk, hogy valamilyen jobb módszerrel hogyan tudnánk őket felrázni. A második dolgokként ön említette a mali humanitárius helyzetet. Tudná nekünk mondani valamit azzal kapcsolatban, hogy azon ott dolgozó, Észak-Maliban dolgozó humanitárius segítségnyújtók, ezek kik? A térségből származó emberek, ezek nem máliak, illetve nem máliak, tudnak-e ott megfelelő humanitárius munkát végezni, és abban az esetben, ha katonai beavatkozás történik, vagy történne, akkor mi, eh, milyen sors várna rájuk? nyilvánvalóan az unió tagállamai többnyire támogatnák ezt, ezt a katonai beavatkozást, egyesek jobban, mások kevésbé de nem veszélyezteti ez azoknak a humanitáriusoknak a helyzetét, akik akik próbálnak segítséget nyújtani. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, öné a szó. Hogy engedjem azzal, hogy az, kezdjem azzal, hogy mi van a világ többi részén. Humanitárius értelemben fogalmazva Obama elnöknek az újraválasztása az USA-ban egy pozitív jelnek tekinthető. Várható, hogy nagyobb mértékben fognak küzdeni a meglévő programok fenntartás érdekében. Ugyanakkor sajnálatos módon legalábbis technikai tárgyalások során a kongresszussal nagyon nehéz tárgyalni. Eddig a humanitárius segítségnyújtási támogatásokat fenntartották, és nagyjából követték azt a megközelítést, ami a miénk is, például a resilience kezdeményezéssel is. Tehát másképpen fogalmazva, a hagyományos adományozókon túl az igazi kérdés, hogy mekkora a költségvetési nyomás, és valamennyien mindenütt nagyjából azonos a helyzet. Komoly a helyzet, és sokkal jobban oda kell figyelnünk, hogy támogassuk az ügyünket. Egyetértek Mitchell úrral, egy kicsit szégyenkezősen voltunk a múltban, vagy kulturálisan nem igazán volt ez nálunk jelen, de többet kell tennünk. Ami a az új feltörekvő adományozókat illeti, van növekedés Kínában, egészen jelentős egyébként, humanitárius problémák vannak. Oroszország is létrehozott egy sürgősségi minisztériumot, amelyik a humanitárius segítséget nyújtja. Van relatív növekedés Brazíliában, az alapvilágban azonban ott két probléma van. Az egyik, hogy a feltörekvő piacoknál a növekedés az nem összehasonlítható az ő gazdasági növekedésükkel. Semmi köze a gazdasági növekedésüknek. Sokkal kevesebbet tesztek, mint amennyiüket kellene, figyelembe véve a gazdasági erejüket. Itt van egy példa. Európa 20%-át képviseli a világ gazdaságának és 50%-át a humanitárius segítségnek. Ezzel szemben, hogyha Brazíliát vagy Kínát veszük, akkor ez éppen fordított arány. 2,5-szer annyit teljesítünk, mint amennyi a gazdasági képességünk, ők meg pont fordítva, vagy kis túlzással. Az egyetlen ország, amely kivételt tesz ebben, az Törökország a feltörekvők között. Ott korreláció van a gazdaság erősödése és a humanitárius segítségnyújtás között. A többiek mondják, hogy ők is teszik, de ha megvizsgáljuk az adatokat, akkor ez már nem igazán szavahihető. Kína persze azt mondja, hogy de hát adjuk ezt a sok kamatmentes hitelt, de hát jó, igen, de ez végül is a kínai gazdaság fejlesztése érdekében teszik ami jó, hogy mindezen országok nyitottabbá váltak, és jobban lehet legalább beszélni, legalább az információ meg ha nem is koordinációról, mert ők maguk is látják, hogy milyen gyorsan növekednek az igények, és azt látják, hogy itt szükséges valamit tenni. Jártam Kínában, beszéltünk ezek a kérdésekről, nagyon visszafogottak voltak, de adtak egy levelet, hogy készek az információ cserére. Tehát azt hiszem, hogy az a felelősségünk, hogy ezt próbáljuk folyam, nem szabad csak rájuk mutogatni, hogy nem csinálnak semmit, hanem ha valamit jó irányba tesznek, akkor azt kell erősítenünk, hogy még erősebb legyen a kötelezettségvállalásuk. Az arab világ egy más ügy, e, egy, egyrészt az arab világ nem egységes, van a délkelet, nagyon sokat tudnak edni, nagyon bőkezőek is tudnak, viszont nem kiszámíthatóak, és nagyon nehéz tőlük információt kapni. Aztán ott van az arab emirátusok, sokkal e, kiszámíthatóbbak, sokkal befogadóbbak, sokkal gyorsan tudnak lépni, nagyobb a szándék. Tehát két dolog van. Én egyrészt azt szeretném, hogy az ENSZ képesebb, jobban képes legyen, ott mindig van egy kis ilyen gyanakvás, de többet kell tenni az ENSZ-nek, és nekünk magunknak is egy kicsit át kell alakítanunk az alapelvek mentén a függetlenség, semlegesség, részrehajlásmentesség mentén alakítanunk a nem érteni önnel azt illetően, hogy otthon a saját hazánkban is egyre többet, több információt kell adni, hogy az európaiak legyenek büszkék arra, amit teszünk. Az Econban is beszéltünk erről, hogy a saját kommunikációs tevékenységünket is javítani kell. Mert mondjuk úgy, hogy eddig nagyon szerény volt tehát erőfeszítéseket kell tennünk, hogyha van a saját hazájukban olyan ö, találkozó értekezlet, akkor el kell, be kell számolni ezekről a történetekről, ez nagyon jó lenne. Ami a költségvetéseknél, a, a tagállami költségvetésekre gondolt? Ja, hogy itt? Hát az MMF. Az MMF-nél két üzenetet kaptam eddig. Az egyik, hogy mm, ez a költségvetés nyomás alatt van, és hogy ez fontos Európának. De ugye senki sem szeret igazán differenciálni, hogyha csökkentenek valami 10%-kal, akkor ezt fűnyíró el alapján szokták csinálni, én ezzel ellen küzdök, Tehát például visszatérek a saját ügyünkhöz, nem észszerűtlenül kértük a növelést, tehát nem, hogyha nem növelünk arányosan, akkor a csökkentés sem arányosan kell. Az arányos csökkentés az mindig aránytalan, mert a, egy dolog az, hogyha egy kis költségvetésből vagy egy nagyból veszünk el valamennyit. Én ezt a küzdelmet viszem, lehet, hogy ez Don Quixote harca, de mégiscsak ezt tartom fontosnak. A tartalékkal kapcsolatban azt szeretnénk külön ö, tartani, és önöknek, a parlamentnek van itt egy nagy ö, beleszólási joguk, mert ez a rugalmassági eszköz ö, része. És azt hiszem, hogy 17 millió évente a teljes költségvetés arányában szinte láthatatlan, nekünk ugyanakkor mégis óriási összeg. És a másik érv, hogy ezt száz százalékban elköltöttük. Hatékonytalanságot említett. A mi költségvetésünkben 1,1% a hiba százalék. Tehát nincsenek hatékonytalanságok, mert életek mentéséről van szó. És költségvetésekkel dolgozunk és ezek gyakorlatilag elenyésző összeget kép, képviselnek a költségvetés egyéb területeihez képest. Tehát amikor a hatékonytalanságról beszélünk más területeken, akkor a miénk sokkal kisebb. És nagyon fontos a terepen való kommunikáció. Miért? Mert az emberek ismerik egymást, bíznak egymásban, és úgy gondolom, hogy jogosan mondhatom, hogy hol lehet látni a válságban hatékonytalanságot. Én magam is láttam. Egy kicsit cinikus lehetek, akkor, amikor a kamerák ott vannak. Ha mindenki ott akar lenni, mindenki akár ad pénzt, akár nem, ott akar lenni a kamerák előtt. És itt nagyobb fegyelemre van szükség, adott esetben nemet is kell mondani. De de ott, ahol az emberek meghalnak azokban a táborokban, érdekes módon ott nincs ilyen nagy tülekedés a kamerák előtt. A struktúrák Európán belül van a korábban a koordinációs munkacsoportunk, többet kell tennünk, hogy a tagállamokkal jól koordináljunk. Itt ezt elfogadom. A világban is, és egy kicsit ez egy ilyen vegyes, valamikor jó, valamikor nem annyira jól működik ez. Mitől függ? A nagy humanitárius szervezetek vezetésétől, az ENSZ-től többek között, és mi arra ösztönözzük őket, hogy együttműködőek legyenek, és ne csak a saját státuszukat, nimbuszukat védjék. A tagállamok ugye szeretik azt, hogy mondják, hogy ugye Görenc úr említette, hogy mondják, hogy milyen nagyszerűen dolgoznak, csak éppen nem adnak pénzt. A képmutatás az egyik legkárosabb ö, ö, emberi tulajdonság. De ami az észak illeti, az ottani humanitárius dolgozók helyi emberek, ott nincs hely külföldiek számára, semmilyen e, fehérbőrű európai, amerikai nem nincs nekik helyük ott, viszont a helyiek rendkívül hatékonyak. És olyan emberek, akik már korábban, hosszú éveken át különböző közösségeket segítettek, és bíznak bennük. A katonai beavatkozás, hát természetesen, ha a katonai beavatkozásra kerül sor, az Unió nyilvánvaló hozzá fog járulni, hogy kiképezze a katonákat a humanitárius dolgozók védelmére, humanitárius feladatokra, és a mi katonaságunk ezt vállalni fogja, és ezt fogja tenni. Tehát nehéz időkre kell felkészülni. Nagyon aggaszt, hogy Maliban a humanitáriusok ellopása nem, nem gazdaságos, vagy nem, ezt nem csinálják, tehát ezért a humanitárius tevékenység fokozódik. És ezért fontos a nemzetközi jelenlét, ami jelenleg úgy tűnik, hogy nincs meg kis kontingensben kellene maliakat képezni, utána afrikai, afrikai területeken máshol is. És ami pedig az afrikai katonai békefenntartókat illeti, őket is fel lehet kérni. A mi feladatunk és az ENSZ feladata is az, hogy ezzel kapcsolatban többet tegyünk. A katasztrófa kockázat csökkentés és az ellenálló képesség növelése. Igen. Nos, ami ezt a kapcsolatot illeti, a humanitárius költségvetés 20%-át az ellenálló képesség növelésére költjük, és ez kifizetődő. Azt gondoltam, hogy ez kevesebb, hogy 10%, de felmértük a kérdést, és valójában 20%-ról van szó. Kétféleképpen használjuk tevékenységként, és utána pedig az advocacy címszó alatt, tehát bemutatjuk, hogy mi az, ami működik, hiszen ez sokkal olcsóbb, mint a megelőzés ami a ö, tevékenységi keretet illeti, én magam személyesen is vezető szerepet töltök be abban, hogy a lehető legmagasabb szinten lehessen a fejlesztésről beszélni. Létrehoztunk egy fórumot a Világbank IMF tavaszi és éves ülésén, ahol rendkívül struktúrált és magas szintű tárgyalás folyik ezen kérdésről. A Világbank elnöke, az IMF főigazgatója. Szendályban, Japánban találkoztunk, nem csak elméletről, hanem nagyon is gyakorlati, végrehajtási kérdésekről beszéltünk a munkánkkal kapcsolatban. És az IMF történetében most először az IMF vállalásokat tett, a természeti katasztrófáknak kitett országokkal kapcsolatban, ahol makrogazdasági destabilizáló hatása lehet ennek, és ezt a tényt beveszik a szakpolitikai programjukba. A Világbank minden ilyen ö, természeti katasztrófának kitett országokkal kapcsolatban beveszi az intézkedéseiket a fejlesztési programokba. Tehát rendkívül nagy eltolódás van most jelenleg, és büszke vagyok arra, hogy kimondhatom, hogy mi előjárunk mi vagyunk az úttörők ezen a területen. Még nem tettünk meg mindent, nem fejeztük be a munkát, de nagyon ö, fontos szerepet töltünk be. Ami a külszolgálatot illeti, van még egy percünk? Elnök, még pár percünk van, és ketten szeretnének még feltenni kérdést. Hogyha egy pár perccel tovább tudna maradni, azt megköszönnénk. Kérem, nagyon röviden tegyék fel a kérdést Kesmerek és Bula urak egy-egy percben. Köszönöm szépen. Talán most csak annyit mondanék el, hogy egyetértek azzal, amit ön mondott a különböző kérdésekről. Egy valamit szeretnék elmondani. Egyensúlyra van szükség a kritikai elemzés és az eddig elért eredmények megítélésével kapcsolatban. Büszkének kell lennünk arra, amit eddig tettünk. Tavaly részt vettem a lengyel humanitárius fellépés 20. évfordulójának az ünnepségén, és rendkívül büszke vagyok arra, hogy milyen sokat sikerült elérniük. Az alapítója ennek a szervezetnek egy fogyatékkal élő személy, és egyszerűen lenyűgöz egy ilyen fogyatékkal élő személy, mennyit milyen rengeteg mindent tudott elérni, mekkora óriási energiával végzi a munkáját, hogy a különböző országokban tudjon segíteni az embereken. Mindig az EU szabványoknak megfelelően, tehát nem kérdés, csak szeretném elmondani, hogy milyen sokan dolgoznak kiválóan ezen a területen. Köszönöm. Elnök, utolsó hozzászólónk, Bulan úr. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, én is ö, csatlakoznék azokhoz, akik rendkívül nagyra értékelik az önök munkáját. Két rövid kérdés. Az egyik emlékezett rá, hogy az SZAÖ a külszolgálat létrehozásával kapcsolatban mi a helyzet, de erre már válaszolt. A második kérdés pedig, ami a ö, kitelepített lakosságok befogadását illeti. Akik Bamakóba mennek, itt úgy tűnik, hogy nagy részük szeretne a származási területükre visszatérni, akkor is, hogyha ott sária van életben, mivel nincs megfelelő befogadó készség a főváros körül. A kérdésem tehát ez. Tudnál tisztázni ezt a helyzetet, és elmondani, hogy mit teszünk az ilyen ö, lakosok befogadásával kapcsolatban? Biztos asszony, megadom a szót, hogy lezárja azt a témát. Köszönöm, hogy ilyen ö, nagy értékelte a lengyel szervezet ö, 20. évfordulóját és az ott elvégzett munkát. Teljesen egyetértek önnel. Köszönöm, hogy ezt elmondta. Ami a menekülteket illeti. Az volt a benyomásom, hogy a szükségletek továbbra is rendkívül erőteljesek, és nem tudjuk ezt teljesen lefedni. Valójában kicsit jobb volt a begyomásom arra vonatkozóan, hogy a határon átnyúló menekültekkel hogyan tudunk bánni, mint a határon országon belüli menekültekkel. Rendkívül font, nehéz ez a helyzet, hogyha a saját területüket elhagyó személyek különböző helyekre mennek. Nagyon nehéz nyomon követni őket, és azt gondolom, hogy valóban jobban kellene rájuk koncentrálni, rájuk, akik az országon belül hagyják el a saját területüket. 39 milliót költünk a mali segítségnyújtásra, úgyhogy jogunk van arra, hogy megkérdezzük, hogy hogyan költik el ezeket az összegeket. Ami pedig a külszolgálatot illeti, Konkrétan Malival kapcsolatban, vagy általában? Általában rendben. Ez egy korábbi kérdés volt, amire még nem válaszoltam. Nos, a külszolgálattal a helyszínen rendkívül jól működünk együtt, semmilyen probléma nincsen. Miért? Mert egészen más helyeken vannak a fellépéseink. A delegáció, a külszolgálat delegációja, a mi munkatársaink mind ugyanazon célokat követik, egy kis közösségről van szó, egymásban megbíznak, a mi irodáink gyakran ugyanott találhatóak, mint a külszolgálati irodái. Megvan persze a szétválasztás, de rendszeresen ö, lenyűgöz, hogy a nagykövetségek például milyen jól működnek. Hol vannak konfliktus helyzetek, vagy surlódások? Itt Brüsszelben. Ezen surlódások abból adódnak, hogy még mindig van néhány nem egészen tiszta helyzet, vagy vannak személyek, akik még mindig mandátumokhoz szeretnének ragaszkodni. Foglalkozunk ezzel, de nem lennék őszinte, hogyha azt mondanám, hogy itt már nincsen probléma. Nem segít, hogy a csapat, amelyet a krízis reakció, válságreakciós egységgel kapcsolatban létrehoztak, néha túllépi a saját mandátumát a humanitárius fellépéssel kapcsolatban. Valószínű, hogy jó szándékból én ezt nem kérdőjelezem meg. De tudják, hogy jó szándékkal is hova vezethet az út. Ezért próbálom elmagyarázni, hogy miért is van szükség, volt szükség arra, hogy ezt a két mandátumot szétválasszuk. Azért, mert a humanitárius munkásokra bizonyos fenyegetettség van életben, és azok, akik valóban vállalják ezt a munkát, nem tudnak mindenkihez eljutni, ez tény. És hogyha a saját mandátumunkat nem tudjuk betölteni, akkor csak romlik ez az arány. Mi azt akarjuk biztosítani, hogy ezt mindenki megérti. Nagyon alapvető javaslatom. Rengeteg munkát kell elvégezni. Kérem, hogy mindenki végezze el a saját munkáját. Én végzem a sajátomat, a külszolgálat végzi a sajátját, az EU pedig így ettől erősebb lesz. Nos, itt állunk mi. Azt gondolom, hogy nagyon sok jó munkát végeznek a helyszínen, még egy kicsit lehetne javítani azon, hogy hogyan tartjuk tiszteletben egymás mandátumát és meghatalmazását Brüsszelben, de ezt mi nagyon komolyan vesszük. Kati Eston is megérti ezt, és nagyra értékelem Katit, hiszen többször elmondta, hogy érti, hogy milyen rendkívül fontos a kölcsönös kiegészítőség és a függetlensége a humanitárius segítségnyújtásnak. De néha vannak, akik mégiscsak túllépnek a saját mandátumukon. Biztos, hogy jó szándékból segíteni akarnak, de azt gondolom, hogy ha mindenki saját maga tartja magát a mandátumhoz, azzal még többet segíthetünk. És végül pedig, hiszen már a karácsonyi szünet közeledik, Libanonban egy kisfiú Ali adott nekem egy rajzot. Egy nagyon kisfiúról van szó, aki elmagyarázta, hogy mit is akart itt lerajzolni. Ez egy fegyver, egy lőfegyver, és Abdullah az unokatat testvérének a holteste ezen a rajzon. Úgyhogy amikor mindenki elmegy a karácsonyi vakációra, emlékezzünk arra, hogy vannak olyanok, akik rendkívül nehéz helyzetben vannak. És talán megtaláljuk a feléjük irányuló megfelelő bőkezűséget. Köszönöm. Merci, Madame Georgieva. Köszönöm, Georgieva biztos asszony. Köszönöm a munkáját, és számíthat ránk, hogy megvédjük az európai humanitárius segítséget és a legszegényebbek iránti segítséget. Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk, és jó pihenést. Köszönöm. Thank you.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 Ça va là bon. Nous avons un, un rapporteur permanent sur la cohérence. Állandó ö, jelentéstevőnk van a koherencia és fejlődés kérdésben. Szeretném kérni, hogy vagy menjenek ki, vagy üljenek le. Ö, Bon. Donc, Charles notre rapporteur. Tehát uh, Charles Görens úr a jelentéstevőnk a politikai fejlesztési uh, célú koherencia célzó kérdésekben, és most azonnal meg is adom neki a szót, hogy a, nek a nagyon fontos feladatnak az ütemtervét ismertesse. Görens úr, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számomra ez már egy ismétlés, mert már ma reggel volt alkalmunk beszélni erről a koordinátori ülésen, tehát az ütemtervet. Most neveztek ki ö, raportőrnek a politikák koherenciája témában, tehát a feladatom az lenne, hogy aktívan és reaktívnak és proaktívnak kellene lenni. Reaktívnak a tekintetben, hogy mi történik intézményi szinten, és ez már is oda vezet, hogy be kell számolnom önöknek egy sajátosságáról a jelentésnek. Tehát reaktívnak kell lenni a bizottság jelentésére. Ez egy szintézis munkát és reagáló munkát jelent, túl azon, ami, ami túl nyúlik ezen a cikluson. Mert a bizottság elvileg májust követően, 2014 májusát követően fogja előterjeszteni a munkáját, de nem szeretnék úgy készíteni jelentést, hogy ez ne kerüljön előterjesztésre. Tehát éppen ma reggel arról beszéltünk, hogy a még előtte fontos lenne ezt előterjeszteni, figyelembe véve azon elemeket, amiket már addig meg fogunk ismerni a különböző európai intézményes egységektől a még hátralévő időszakban a, politikák koherenciájával kell foglalkoznunk. Megint csak ütemterv tekintetében be kellene számolni rendszeresen az előrehaladásról, lehetőleg negyedévenként. Ebben a szakbizottságban egy külön pontról, amivel ben meg kellene egyeznünk, és amit jobban kiemelnénk. Ez feltételezi azt is, hogy szorosabb együttműködést eh, folytatunk más eh, bizottságaival a parlamentünknek, ami nem egy egyszerű feladat, mert nagyon jól tudjuk, hogy mennyire húzódoznak attól, hogy találkozzanak velünk e kérdésben, és együttműködjenek velünk. Éppen ez az oka annak, hogy én azt javasolnám önöknek, hogy a kontradiktorikus eljárás elvét kövessük. Tehát, hogyha egy bizottságnak a munkáját megtámadjuk a munkánk során, akkor lehetőséget kell adni, hogy erre reagáljon. Az ilyen eljárásnak ez az egyik fontos eleme fel fogom venni a kapcsolatot a leginkább érintett szakbizottságokkal, és meg fogom nekik mondani, hogy valamennyünknek az az érdekünk, hogy a véleményünket kölcsönösen megismerjük, és a politikák koherenciájáról eszmecserét folytassunk. Ez egyrészt egy folyamat, és egy eredményt is jelent. Az eredmény az egész parlamentnek az érdeke, a folyamat pedig valamennyi érintett összetevőjének, a parlamentnek érdeke, hogy részt vegyen a folyamatban. Ma reggel azzal vezettem be a vitát, hogy néhány kérdést tettem fel, alapvetőbb jellegű kérdéseket, és azzal kezdtem, hogy tudni kell, hogy melyek a legjelentősebb lépései az uniónak ezeken a területeken, hogyan lehetnénk koherensebbek többek között más nemzetközi fórumokon, ENSZ, Világbank, stb. Külön szerepet kellene, hogy kapjon a kapcsolatunk az OECD-vel, amely, mint nagyon sok egyéb területen, ugyancsak úttörő ezen a területen is. Az OECD amely az első fejlesztési segély hatékonysági mutatókat dolgozta ki. Erről is beszélünk, de itt koherenciáról van szó. Miután a vita már az OECD-ben folyik, érdekünk szerintem, hogy odafigyeljünk arra, ami ott történik, és valamennyi partnerrel, európai és nem európai partnerrel megosszuk azokat a kritériumokat, amiket egységesen tudunk alkalmazni a politikák koordinációjában. Megkímélem önöket az egyéb részletektől, majd írásban megkapják. Kollégáimnak már ezt reggel átadtam. Tehát, hogy röviden legyek, javasolnám ezeket a rendszeres üléseket, amiket adott esetben más bizottságokkal közösen lehetne tartani. Adott esetben lehetne vizsgálati missziókat is szervezni nemzetközi résztvevőkkel. Az OECD-vel való kapcsolatunkról már említettem, és a, még ebben a ciklusig el kellene készíteni, ebben a ciklusban el kellene készíteni a jelentést, és a nemzeti parlamenteket is meg kellene keresni, és valamilyen módus vivendit kell találnunk egy másik eh, raportőrrel, aki a politikák koordinálására kellett, eh, ke, lett kinevezve. Tehát nem szabad, hogy itt átfedések legyenek. Ki kellene használnunk azokat a kapcsolatokat is, amiket a nemzeti parlamentekkel tartunk, és ezt a folyamatos monológ sort inkább eszmecserévé kellene alakítani néhány konkrét témában. És végezetül azt kérem, hogy valamennyi, mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy sikeres legyen ez a munka. Ez egy nagy lélegzetű munka. Ugyanakkor emlékeztetni szeretnék arra is, hogy nem a nulláról indulunk, Schnibel Abstein asszony kitűnő munkát végzett. Ezt el is fogadtatta az Európai Parlamenttel, és miután a tematika és a téma visszatérő, a vitának is folyamatosnak kell lenni, ránk hárul a feladat, hogy folyamatosan józanul, kritikusan és konstruktívan odafigyeljünk arra, hogy mi történik más politikák területén, és ezt annak érdekében, hogy ez ne sodorja veszélybe az, amit az együttműködési fejlesztési politikák területén eddig elértünk. Végezetül azt mondanám még, hogy ez nem a reakció arra, hogy húzódoznak a tagállamok finanszírozni a fejlesztési politikákat, hanem a ö, nadrágszi időszakokban és a jól menő időszakokban egyaránt ezzel foglalkozni kell. Tehát nem szabad, hogy ez, ez egy folyamatos elv kell, hogy legyen, és ezt az elvet be kell építeni azzal, hogy kibővítjük a kereteket túl ezen a jelen szakbizottságon. Tehát a szakbizottságunknak az az érdeke, hogy sikeres legyen ez a munka, és ennek a bizottságnak a autoritását is elér, elismerjék ezen keresztül is. Merci beaucoup. Je donne la parole. Köszönöm szépen. A bizottságnak adom meg a szót. Norbert Props képviseli most. Yeah, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Hadd gratuláljak mindenek előtt úrnak kinevezéséhez, aki ezen jelentés előadója. Mindenképpen bízok abban, hogy a bizottság és az előadók között szoros lesz az együttműködés, úgy, ahogy ez a múltban már eh, Schneider Jastram asszonyal is történt. Az állandó előadó kinevezése azt mutatja, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítunk a szakpolitikai koherencia a fejlesztés területén. És mindenki tudja itt a teremben, hogy a bizottság fontosnak tartja ezt a kérdést. Tájékoztathatom önöket, hogy a DEFCON belül a PCDT egység, amely ezzel foglalkozik, további egy munkatársat kapott, és tájékoztatnám önöket arról is, hogy a bizottság elkezdte a belső felkészülést ezen jelentésre 2013-ra. A jelentést 2013 negyedik negyedévében fogjuk közétenni, egy bizottsági személyzeti munkaanyag lesz ennek a formátuma. A jelentés tételhez kapcsolódik majd egy közlemény arról, hogy mi a szerepe az üzleti világnak a fenntartható és befogadó növekedés terjesztésében a fejlődő országokban. Tehát a PCD szempontjából részletesebben megnézünk egy fókuszterületet, és mindkét anyag mind a working paper, mind pedig a közlemény egy csomag részét fogja képezni. Még egyszer szeretném elmondani, hogy a bizottság nagy örömmel tekint az együttműködésre Görenc úrral a következő hónapokban, és a munkatársaink, Mária Szegren, aki itt volt még a teremben az imént, és Stan, Stenka Stovjaszova, aki sajnos már nem tudott eljönni, és én magam is készen állunk arra, és felkészültek vagyunk arra, hogy találkozzunk önnel, és szorosan együttműködjünk. Köszönöm szépen. Merci beaucoup la... Elnök, köszönjük szépen a bizottságnak. Görenc úr, Kacmarek úr, szeretne szót kérni. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos a szakbizottságunk szempontjából mindez, de a legnehezebb feladat Görensz úrnak az lesz, hogy megmutassa, hogy a többi szakbizottságokkal milyen jelentős ez a munka, támog, számíthat a mi támogatásunkra. És jogosan javasolta, hogy az állandó előadó mandátumát ki kellene bővíteni. Én azt gondolom, hogy a fő feladat nem annyira a mi szakbizottsági előkészületeinkre vonatkozik, hiszen minnyáján felkészültek vagyunk, hanem azzal kell elsősorban foglalkoznunk, hogy a többi szakbizottságnál is meggyőzzük a kollégánkat, hogy megfelelően értelmezzék a Lisszaboni szerződést, és meggyőzzük őket arról, hogy az európai szakpolitikák jobb koherenciája nem csak a fejlesztés politika szempontjából fontos, hanem az egész EU szempontjából, a hitelessége, a koherenciájára és a külső képe szempontjából. Ezért azt gondolom, hogy minnyájunknak támogatnunk, kellene Görenc urat. Köszönöm. Görenc úr, szeretné ezt lezárni? Azt gondolom, hogy Kecmarek úr egy rendkívül fontos pontot vetett fel. Tudjuk, hogy mennyire korlátozottak voltak a lehetőségeink a többi szakbizottsággal való együttműködésben. Ez egy sajnálatos tény. Megoldást kell találni. Meg kell találnunk valamilyen megfelelő pedagógiai eszközt, és én már emé- az imént utaltam arra, hogy egy kontradiktórikus eljárást kellene itt használni, miszerint akit valakivel vádolunk, az ő érveit is meg kell, hogy hallgassuk. De már ezen e, kontradiktórikus eszmecsere előtt néhány kérdést fel kellene e, mérnünk. Talán a mi érdekünk is az lenne, és ezt hivatalosan is megtehetjük, én magam elsőként, és utána mindenki, a többi frakcióból a kollégáink is, felveti a kapcsolatot a, azon szakbizottsági felelősökkel, akik leginkább előtérben vannak. Itt az Intára gondolok, az Agrira. Nekik kellene elmondani, hogy mi nem azért vagyunk itt, hogy stigmatizáljunk egyes személyeket, hanem hogy felhívjuk a figyelmet olyan problémákra, működési problémákra, amelyek hosszú távon kontraproduktívak. Hogyha a perspektíva az az, hogy milyen eredményt tudunk így elérni, akkor itt talán pozitívabban tudjuk beállítani a kérdést, és azt láthatjuk, hogy így elfogadható módon tudunk változtatni a dolgokon, és ez igaz például a közös agrárpolitikára is. Néhány kolléga ezt azt mondta el, hogy ami a mezőgazdasági export intézményét illeti, ott sikerült előrelépni és az Agriszakbizottságban elmondanak valamit, és hogyha kettőnknek kellene közösen mindezt elmondani, arra már nem vagyunk képesek. Ez teljesen nevetséges és abszurd, és azért van ez így, mert nem sikerül nekünk egymással beszélnünk. Márpedig ezt el kell érnünk, és pont ezért nagyon fontos ezen szakpolitikai koherencia elemzése, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban kellő pedagógiai érzékkel kell eljárnunk. Köszönöm tehát mindenkinek a támogatását, és köszönöm a bizottságnak is, hogy rendelkezésre áll, hogy egyet, együttműködjünk a szakbizottságunkkal, és magammal, mint előadóval. Én is természetesen rendelkezésükre állok, és azt gondolom, hogy a fennmaradó másfél évben a ciklusból mindenképpen még nagyon sokat kell dolgoznunk. Mindenkinek a lehető leghatékonyabban kell fogalmaznia, hogy lezárhassuk a kérdéseket. Ha jól tudom, már jövőre készülnek egy jelentéssel. Én azt gondoltam, hogy csak 2014-ben lesz majd ez a jelentés, ön 2013-at mondott. 2013, és utána egy közlemény. Nos, ez az én imént bemutatott menetrendemet kicsit megkérdőjelezi, úgyhogy az én jelentésem az ön 2013-as bizottsági jelentésére fog reagálni. Vagy valami félreértés van most kettőnk között. Én azt mondtam saját magam, hogy megvárjuk a bizottság jelentését a mostani ö, ciklus után. Ön pedig azt mondja, hogy, hogy 2013-ban elkészítik ezt a jelentést, és utána jön egy közlemény. Ami az én menetendemet illeti, akkor azt gondolom, hogy az én jelentésem nek jogos alapja lehet a bizottsági anyag, ami alapján utána a bizottság felé majd a javaslatainkat bemutathatjuk. Ez tehát akkor 2013 második felében várható, és lehetőség lenne arra, hogy erről plenárison 2014 elején tárgyaljunk róla. Elnök, köszönöm szépen! Akkor most az utolsó napi rendi pontra térünk át. Tyler úrnak adom meg a szót először. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést. Nem tudtam, hogy a napirendi pontokat felcseréljük, és én Görenc úrtól szerettem volna valamit kérdezni a PCD-vel kapcsolatban. E-mailben már egy korábbi ö, alkalommal ezt feltettem ezt a kérdést. Ö, ami a vitát illeti, azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívás, és ezt felismertük, hogy nincs megfelelő koherencia a különböző EU-s intézmények között és a különböző szakbizottságok között. Nagyon várom, hogy megoldást találjunk arra, hogy ezen problémát orvosoljuk. Talán egy ilyen szakpolitikai koherenciai kihatás vizsgálat segítségével az egyes szakbizottságokban és más helyeken. Még egyszer elnézést, hogy elkéstem. A Tranban szavaztunk. Nagyon várom, hogy legyen egy zöld sedönk is a PCD-vel kapcsolatban. Köszönöm. Merci, merci beaucoup. Elnök, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ezt a pontot most már lezártuk. Görensz szeretne még reagálni? Igen, hát megbánnám, hogyha erre a kérdésre nem válaszolnék most, hiszen ez egy rendkívül jogos kérdés. Nincs megfelelő koherencia az EU intézményei között, erre van egy konkrét példám, a gazdasági partnerségi megállapodások, ahol a hangsúlyt elsősorban a bizottság kereskedelmi főigazgatósága kapta, és nem kapott megfelelő hangsúlyt a fejlesztési igazgatóság. Tehát itt nincs megfelelő együttműködés a bizottsági részlegek között. Ezt el kell mondani. Több példa lenne erre, nem ez az egyedüli példa, és ezeket orvosolni kell. Nem akarok most tíz hónapon keresztül elemzéseket hozni, a nagyon is szemetszúró példákat fogom használni, és ami a megalapodásunkat illeti, szeretném kiemelni, hogy mik a legegyértelműbb és legkomolyabb hiányosságok, és ezekkel fogok foglalkozni. Elnök, most az utolsó napi rendi pontra térünk át. Mint önök is tudják, a szakbizottságunk delegációt küldött a római élelmezés biztonsági bizottság 39. konferenciájára októberben. Cordes Lastra kollégánk volt az elnök ezen delegációnak, Bill Newton Dan és Kate Taylor voltak még a tagok. Meg is adom a szót Cortez Lestra úrnak, hogy bemutassa a fő következtetéseit ezen részvételünknek az élemezés biztonsági konferencián. Pues muchas gracias, presidenta. No quería... Nagyon köszönöm, elnök asszony. És mindenek előtt nagyon megköszönöm a titkárság munkáját, kiváló volt, és a delegáció támogatását is a római konferencián, és e, a delegáció tagjai a Fejlesztési Bizottság részéről a részvételt illetően az Élelmiszer Biztonsági Bizottságon illetően azt tudom elmondani, hogy e, ez egy e, intergovernmentális intézményként alapították, és talán ez az egyik legfontosabb olyan kooperációs fórum, ami mindenki érdekét szolgálja az élelmiszerbiztonság területén. Tehát, ahogy említettük, októberben került sor erre a megbeszélésre, és nagyon intenzív tárgyalások folytak. A mi delegációnk az Európai Uniót képviselte, aki egyébként a plénumon megfigyelő státusszal tudott részt venni, és megvitatásra kerültek a régóta válságot átélő országok élelmiszerbiztonsági kérdéseiről, ami megpróbáltak egy új megállapodást kidolgozni, ami az élelmiszer biztonság biztosítását szolgálta volna, 2013-ban, és hát itt az élelmiszer árak volatilitása volt az egyik fő kérdés. A francia szakminiszter elnökölt, aki kihangsúlyozta azt, hogy mennyire lényeges lenne a politikai stratégiák jobb koordinálása annak érdekében, hogy az élelmiszer árakat világszerte meg lehessen óvni az ilyen erőteljes volatilitástól és így nagyobb élelmiszerbiztonságot biztosítani, főként a sebezhető országok számára. Néhány intézmény egyébként ö, hozzá tudna járulni ezekhez a célokhoz, és itt már sok intézkedés beindult, például, mint ahogy maga az élelmiszerbiztonsági szakbizottság is ezt megteheti, és egyébként információs hálózat és egy task force is már rendelkezésre áll ezen a területen. Egyébként informális üléseken is részt vettünk, és talán négyet szeretnék ezekből kiemelni, ugyanis a világ élelmezési program exekutív igazgató nője is részt vett, az ENSZ részéről is az illetékes igazgató asszony, Navarra asszony, és a főigazgatóság a mi részünkről is képviseltette magát, és a nem kormány intézmények és szervezetek képviselője is részt vettek ezeken az informális üléseken. A bilaterális ülések eredménye röviden összefoglalva azt mutatta, hogy nagyon fontos a rezilienc kérdése, nagyon fontos a sebezhetőség csökkentése ezekben a régiókban, és a fejlesztési munka jobb koordinációja, ami a humanitárius és fejlődés szolgáló akciós programokat is érint. Nagyon fontos a programok hatékonyabb kidolgozása, többletérték elérése érdekében, és ez a régi célokra is vonatkozik, de az új célokra is. A kérdés az az, hogy hogyan, milyen választ tudunk adni a humanitárius kihívásokra politikai kontextusban is. Itt mostan az arab tavaszra is utalnék, illetve a szíriai helyzetre, valamint az Afrika szarván továbbra is bonyolult helyzetre az egyik politikai prioritásként utalás történt arra, hogy az Európai Parlamenttel eh, az együttműködés szorosabbra kell vonni, és a nemzeti parlamentek bevonásával egy minél szélesebb eh, eh, távú parlamenti együttműködést kellene kialakítani. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az élelmiszerek újraelosztása egy központi politikai eszközt kell, hogy képviseljen a donor országok és az élelmiszerbiztonság területén közreműködő országok terén is. Tehát nagyon fontos az, hogy el kell érni azt, hogy az országok saját magukat tudják ellátni, ne csak segélyek segítségével tudják élelmezni lakosságukat, és ez úgy, mint gazdaság és politikai célnak is kell lenni, hogy a világot megszabadítsuk az éhezéstől. A 2013-14-es agenda az a Rio 2020-as stratégia kapcsán is illetve hát a pénzügyi kitekintés tekintetében is nagyon fontos, hogy az ír elnökség fontos kezdeményezéseket tudjon az ezekkel kapcsolatos tárgyalások során beindítani. Egy fenntartható fejlődésre irányt mutató konferenciát is meg fognak szervezni 2013 elején, ami az élelmiszer biztonsági stratégiákkal kapcsolatos új politikákkal kapcsolatos eszmecseréket is magában fog foglalni. Navarra úr és más tagokat is meg fognak hívni erre a konferenciára is, hogy a világot megszabadíthassuk az éhezéstől. Köszönöm szépen, Tyler úr, a szó. Oh, thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Abban a szerencsében volt részem, hogy a romai CFA konferencián részt vehettem. Én viszonylag új vagyok ebben a szakbizottságban, tehát ez külön megtisztelés volt. Ami meglepett, az a mellett, amit Ricardo említett, hogy a statisztikák a rosszul táplált emberekről tulajdonképpen azt mutatják, hogy növek, csökkenés volt a korábban ez majdnem egy milliárd volt, és Afrikában és a közel-kelet esetében viszont 73 millióval növekedett a létszámuk. Ez azért mégiscsak egy komoly kihívás, hogyha ezeket a számokat tanulmányozzuk. A konferencia szólt a főként vidéki szegény gazdaságokról, és hogy hogyan lehet ezeket segíteni. És a kis léptékű mezőgazdaságba tett befektetések általában hatékonyabbak, mint az egyéb befektetések vagy beruházások, mert ez valóban ott hozza meg a hatását, ahol a legszegényebbek és a legrászorulóbbak ténylegesen élnek. A konferencia megvitatta a humanitárius segítség szerepét is, és hogy ez hogyan tudja kezelni az élelmiszer válságokat és arról, hogy a fejlesztési segélyek hogyan segíthetnek az ellenállóság növelésében, a jó kormányzás és az infrastruktúra szerepéről is szó volt ezekben a fejlődő országokban a GDP növelése, tehát a bruttó hazai termék növelése az segíthet az éhezés csökkentésében, de ez így értelmetlen, hogyha csak erre támaszkodunk. Ezt láthatjuk például Afrika déli egyes államain, ahol a, jóval az átlag fölött van a GDP növekedése, de nagyon sajnálatos módon az éhezők száma növekszik Afrikában. Említésre kerültek, a, hogy nagyon fontos nagyobb mértékben segíteni a gazdasági növekedést, illetve a nők részvételét a kisléptékű mezőgazdaságban, mert a nők jobb eredményeket mutatnak fel az élelmiszertermelésben, mint a férfiak és a szociális támogatás, mint az oktatás, egészségügy ugyancsak nagyon fontos. a koncentráció növekedésének is alkalmazkodnia kell a lakosság növeléséhez. 2012-re 9 milliárdra becsülik. Konferencián szó volt arról is, hogy itt egy szükségszerű váltás lesz. Nem csak az élelmiszer minőségében kellene gondolkodni, hanem a tápértékben is. Ez is egy nagyon fontos elem. a legegyszerűbb dolog, hallottunk Benki Mundtól is egy előadást, nem személyesen jött el, hanem küldött egy anyagot, hogy nulla legyen az éhezők száma, ez a kihívás, ami egy alapkövetelmény az éhezés csökkentése tekintetén, de ő mondta, hogy az elfogadható éhezők száma a nulla. David Nabarro, aki volt Ban Ki-moon képviselője, fe, ki fogja fej, fejteni januárban egy meghallgatás alkalmával a DV-ben a ezt a kihívást, és ehhez a parlament jóváhagyását várják, hogy feleljünk meg ennek a nulla éhező kihívásnak. Nagyon jó volt ez a konferencia, és nagyon örülök, hogy ott lehettem. Úgyhogy köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen, Görönc úr, öné a szó ismét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a római konferencián ott voltak. Négy kérdésem lenne. Ezen kérdéseket azután állítottam össze, hogy elmondtam, hogy eléggé szkeptikus vagyok ilyen nagy konferenciákkal kapcsolatban, ahol óriási ambiciózus célkitűzéseket bejelentünk, aztán két év múlva vagy 5-10 évvel később konferenciákat tartunk erről, és megismételjük ugyanazt, amit 10-15 évvel korábban bejelentettünk. Négy kérdésem lenne. Az első, mi a fejlődő országok álláspontja? Volt az álláspontjuk a fejlődő országoknak ezen konferencián a land grabbing, kapcsolatban, ez rendkívül fontos kérdés. Második kérdésem, a fejlődő országok elmondták-e, arra, elmondták-e, hogy milyen strukturális szükségleteik vannak, ami az ő országaik agrár politikai igényeit illeti, hogy a számukra szükséges élelmiszert meg tudják termelni, tehát hogyan lehetne önellátó mezőgazdaságot kialakítani náluk. Harmadik kérdés, mit mondtak, megint csak fejlődő országokról beszélünk, mit mondtak arról, hogy az ár ingadozás ö, hogyan hat rájuk. Tudjuk, hogy mi úgy gondoljuk, hogy el kell kerülni, hogy az árak ingadozzanak ettől még ez nem ad okot arra, hogy ne beszéljünk az árakról. Kérdés, hogy magasak legyenek az árak, közepesek vagy alacsonyak. Amikor csak felmerül ez a kérdés, semmilyen választ nem kapunk rá. Mégiscsak ki kellene mondani, hogy mi az a megfelelő jövedelemszint, amelyel egy adott térségben vagy országban a mezőgazdasági termelést tudjuk ösztönözni. És hogy kell -e, hogy eltérések legyenek ezen jövedelem szintben egyes országok vagy területek között. Ez is nagyon fontos ahhoz, hogy meghatározzuk a megfelelő módszert és ösztönzőket a mezőgazdasági politikában. Negyedik kérdés, ezt a bizottságnak szeretném feltenni. Ezen a konferencián, ahol biztos, hogy a bizottság is képviseltette magát, találtak-e lehetőséget arra, hogy szorosabbra fűzzék a partneri kapcsolatot a fejlődő országokkal a mezőgazdasági politikánk terjesztésével kapcsolatban. Maintenant la parole. Euh, Elnök, most a bizottságnak adom meg a szót. Matthew Case képviseli a bizottságot. Köszönöm szépen. Case Taylorhöz hasonlóan én is most először voltam ezen a konferencián, úgyhogy felnyitotta a szememet, és nagyon új tapasztalat volt ez számomra is. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben egyetértek azzal, amit a két képviselő elmondott. Rendkívül érdekes hét volt ez, és jó munkát végeztünk. A CFS a bizottság szerint az élelmezés biztonsági területen a legfontosabb szerv, az ENSZ legfontosabb szerve, ami az élelmezés biztonsági kérdéseket illeti. Általában a CFS jelentősége leginkább abból adódik, hogy rendkívül tág a részvétel. Civil társadalom, privát szféra, tagállamok, mindenkinek lehetősége van, hogy eljöjjön és megvitassa az élelmezés, élelmezés biztonsággal kapcsolatos kérdéseket. Tehát ez a nagyon széleskörű részvétel nagyon fontos szerepet ad neki abban, hogy befolyásolja az élelmiszer biztonsági politikákat. És az EU-n kívül rendkívül komolyan támogatta a CFS reformját az EU, és biztosítani szeretnénk, hogy a továbbiakban is megmaradjon, vagy még magasabb szintre kerüljön ez a támogatás. Ami a kerekasztal beszélgetéseket illeti, volt egy szociális védelem az élelmezés biztonság területén. Ez nem volt egy nagyon ellentmondó, nagyon heves vitát kiváltó kérdés. Az éghajlatváltozással kapcsolatos kerekasztal beszélgetés kicsit már problémásabb volt, de rendkívül érdekes volt. Ezen kerekasztal beszélgetések kicsit problémásak voltak, hiszen kerekasztal beszélgetésben általában egymással ellentétes véleményeket hallgatunk meg. Most én úgy értettem hogy ez nem annyira eszmecsere volt, inkább mindenki elmondta a saját beszédjét, és már előre meghatározott álláspontokat ismertetett mindenki. Ez volt talán a hátránya ennek a nagy konferenciának, hogy nagyon is standard álláspontokat adott mindenki elő. A bizottság szempontjából fontos, hogy megpróbáljuk elterjeszteni a három római ügynökség közötti együttműködés, tehát a világ élelmezési alap és az IFAD és a CFS kell, hogy együttműködjenek, és így tudják biztosítani azt, hogy azon területeken, ahol van erre hely, egymást erősítsék, és a bizottsággal is együttműködjenek. Tehát volt egy konkrét mellékes esemény ezen a héten ezzel kapcsolatban is. Még egy konkrétum ami a Lisszaboni szerződésre vonatkozik. Egyértelmű, hogy egy ilyen CFS-hez hasonló eseményen fontos, hogy egységesen fogalmazzunk az EU nevében. Sajnos ez nem mindig van így. Most vizsgáljuk felül az általános kompetencia bejelentésünket az FAO-val közösen a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, és jelenleg 91-es 95-ös rendelkezések alapján járunk el. Ezeket frissíteni kell, és az alapján kell meghatározni, hogy a bejelentéseket hogyan készítjük elő, és hogyan adjuk elő, és milyen következtetésekkel járhatnak ezek. Tehát erről kell dönteni a tanácsnál is. A bizottságban foglalkozunk ezzel, most próbáljuk frissíteni a kompetenciákkal kapcsolatos helyzetet, és megoldásokat javasolni, amelyről utána a tanács fog tavasszal tárgyalni. Végül pedig nem kérdésre válaszolva, de szeretném megemlíteni, hogy általában véve már az ellenálló képesség javításával kapcsolatban egy közleményt kiadtunk, tehát valóban az ellenálló képesség növelése az előrevezető út. A bizottság elfogadott egy álláspontot még nyáron ezzel kapcsolatban, és most már végrehajtási terven dolgozunk a tagállamokkal, fogjuk ezt megvitatni, úgyhogy ezzel most foglalkozunk, ezen dolgozunk, és az élelmezéssel kapcsolatban is közleményt dolgozunk ki. Gyakran elég nagy mennyiségű élelmiszer áll rendelkezésre, de nem megfelelő ennek a tápértéke, úgyhogy jelenleg ezzel kapcsolatban dolgozunk ki egy anyagot, és várhatóan a tanács ezt bocsánat, a, bizottság ezt tervek szerint február végén, március elején fogja elfogadni, tehát még az írelnökség alatt nagyon szeretnénk, hogyha ezzel a területtel előre tudnánk lépni. ami Görensz úr kérdését illeti. Nem tudok erre nagyon konkrét választ adni, hogy mi lenne a bizottság számára érdekes, hogyan tudjuk a mi programjainkat előrevinni. Nagyon sok minden, amit jelenleg teszünk, ebbe az irányba mutat, és azt a benyomást kelti, hogy fontos az ellenálló képesség növelésével foglalkozni, és a tápértékek kérdésével foglalkozni. Mint tudják, elfogadtunk egy élelmezés biztonsági politikát 2020-ig, és azt kértük, hogy a tanács végrehajtási tervet állítson össze ezzel kapcsolatban. Mi ezt nem egyből tettük meg, és az a célunk, hogy az ír elnökség alatt, tehát az első fél évben végrehajtási tervet dolgozunk ki, amely általában vonatkozik az élelmezés biztonságra, de lesz egy közlemény a most elfogadott ellenálló képességnövelésre vonatkozóan, és a majd elfogadandó közleményre vonatkozóan is. Tehát azt gondolom, hogy ez a két közlemény plusz a végrehajtó, végrehajtási terv, amely ezen három szakpolitikai területre vonatkozik, megfelelő anyagot ad arra, hogy a jelenlegi vitákat ebbe beépítsük, Nagyon röviden válaszolnék az áringadozás kérdésére is, és arra, hogy a vállalatok az önellátó vagy csak fenntartó modellről hogyan térnek át egy hosszabb távú modell felé. Azt gondolom, hogy ha megnézzük az FAO-t és a többi programokat, az a véleményünk, hogy az áringadozás kérdése nem annyira komoly mint volt 2008-2009-ben, és emiatt aztán az élelmezés facilitás kérdése mennyire komoly volt. Úgy gondoljuk, hogy nem ugyanolyan jellegűen kell ezt most megközelíteni. Bizonyos esetekben bizonyos áringadozás nem feltétlenül káros, ami pedig azt jelenti, hogy üzleti beállítottságú mezőgazdasági termelés folyjon. Ez egy olyan jellegű változás, amelybe teljesen be akarjuk vonni a magánszférát és az élelmezés biztonsági politikákat is, úgyhogy leginkább a kistermelőkre próbálunk koncentrálni, és olyan helyzetbe hozni őket, ahol már valódi üzleti jellegű termelést végeznek. David de Barrow foglalkozik a, szan, a saját titkárságával, és egy hálózatot akarnak létrehozni, és valóban nagy az érdeklődés azzal kapcsolatban, hogy részt vegyenek a vállalatok nem csak a tápérték, hanem általában az élelmezés biztonság területén ebben az együttműködésben. Remélem, hogy így legalább részben sikerült válaszolni Gőrenszó kérdéseire, hogyha további választ igényel, akkor megpróbálok erre válaszolni. Köszönöm szépen. Newton Dan úrnak adom meg a szót. Nagyon röviden, elnök asszony. Más delegációkkal foglalkoztam, a látogatómat leadtam, és hát Ricardo elnökünk jelentését nem tudtam meghallgatni, de rendkívül fontos volt ez. Nincsen mások időnk. Kiváló ülésünk volt az új amerikai vezetővel, aki a világ sürgőségi élelmezés programjának a vezetője, lenyűgöző volt az ő állásfoglalása, és azt gondolom, hogy a nemzetközi közösséggel nagyon szorosan együtt akar működni, úgyhogy a koordinátoroknak szeretném ajánlani, hogy részletesebben beszéljünk arról, hogy ez a hölgy hogyan tud együttműködni Georgieva biztos asszonynal. Taylor úrnak adom meg a szót. Kezdek itt összezavarodni a gomboknál. Nos, részlegesen, ami Görenszó kérdését és az áringadozás kérdését illeti. Megint csak a világ élelmezési programra utalnék, ahogy azt kollégám is megtette, és azt hallhattuk, hogy a kistermelők körülbelül a megtermelt élelmiszer felét termelik, és ugyanakkor egy nagyon fontos közösségi fejlesztési lehetőség is van itt. Hogyan legyenek ők ellenállóképesebbek a piaci nyomással kapcsolatban, hogyan lehet megerősíteni az szövetkezeti működési formákat. Nos, ami a világ élemezési programot illeti, ezt felismerte ezt a tényt, és megpróbálnak helyi élelmiszer hálózatokat, ellenállóképes hálózatokat kialakítani. 84 millió embert ö, látnak el élelmiszerrel, és ö, a helyi aspektust próbálják megerősíteni azzal, hogy a helyi újraelosztásra vásárolnak fel élelmiszert, és ö, ott a helyszínen vásárolnak fel ö, melléktermékeket, amit utána helyileg tudnak felhasználni. Azt gondolom, hogy így ez egy nagyon fontos hozzájárulás abban, hogy bezárják az elosztás körét, és így hatékonyabbá tegyék, és így a javak ott maradnak, ahol azt megtermelték, és az élelmiszer ott marad, ahol az élelmiszert megtermelték. Sí, monsieur. Elnök, köszönöm. Cortes Lastra úrnak megadom a szót, hogy lezárja ezt a témát. Eh, muchas gracias a todos por, por, por las intervenciones y, y... Köszönöm szépen a kommentárokat és eh, hozzászólásokat, és én pedig gyakorlatilag azzal szeretném lezárni ezt a megbeszélést, hogy valóban így van. Tehát elhangzott ez, és lehet, hogy talán a jelentésből ez nem derült ki annyira világosan, hogy a kooperatívok szerepe, illetve tehát a szövetkezetek szerepe és a gazdák összefogásának a szerepe ebben a fejlődésben a világ élelmiszerbiztonságának a biztosítása érdekében, és ahogy ezt a bizottság képviselő is elmondta, hogy itt a az élelmiszer biztonságon van a hangsúly, nem a mennyiség a lényeg, hanem hogy az elosztásra kerüljön az országon belül az ott rendelkezésre álló élelmiszer, mert hiszen ez egy nagy probléma. A szakemberek, akik jelen voltak ezen a konferencián, újra és újra megpróbáltak valamilyen megoldási képletet, javaslatot javasolni. Tehát itt a logisztika a lényeg, nem a mennyiség. Tehát nagyon fontos, hogy ezek az élelmiszerek valóban oda el is jussanak, ahova el kell jussanak. Tehát valamit javítani kell a jelenlegi eljáráson. Görönc úr felé fordulok. A, ez az föld elosztásával kapcsolatban. Tehát amikor a földet ki sajátítják, tehát gyakorlatilag, hogyha végső soron kidolgozásra kerülnek térképek, azok az országokat ábrázolják, ahol ez a landgrabbing gyakorlatilag megvalósul jelen pillanatban, és ez egy rettentően fontos dolog. Itt nem csak arról van szó, hogy ez tulajdonképpen nagyon is agályos dolog, és hogy a több földrészen is előfordul, de néhány országban még jóval jelentősebb. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az államok felvásárolnak földeket, hanem hogy magán emberek, akár gazdagok vagy vállalatok is felvásárolnak földeket és ez azért agályos. Ami az áringadozást illeti, ott ezzel kapcsolatban nagyon sok olyan intézmény áll rendelkezésünkre eszköz, ami segíthetne az árak ingadozásának a csökkentésében. És azokon az üléseken, ahol szakminiszterek is jelen voltak, elhangzott, hogy ezeknek az eszközöknek az alkalmazása egyre jobban javul a gyakorlatban. Tehát a, az árak volatilitását ezáltal kívánják csökkenteni és ugye ez már mutat eredményeket. Még egyszer hadd köszönjem meg a delegáció tagjainak a részvételét, nagyon köszönöm a részvételőket, nagyon érdekes és fontos ülés volt ez, és elnök asszony azt gondolom, hogy rossz lenne, hogyha nem lenne lehetőségünk arra, hogy az illetékeseket meghallgassuk ebben az ügyben, és hogy Navarro urat, aki egyébként majd be fog számolni erről, hogy az ő jelentését nem hallgathatnánk meg az élelmiszerbiztonságról. Köszönöm szépen! Most már csak a következő ülésünk időpontját szeretném itt Brüsszelben bejelenteni. 2013-ban lesz ez, január 21-én délután 3-tól fél hétig, majd pedig január 22-én 9-től fél egyig, és utána 3-tól fél hétig. Mindenkinek Kellemes ünnepeket kívánok, és örülök, hogy jövőre ismét találkozhatunk.